Madame la Présidente! Az elnök asszony. Kedves kollégek, kérem foglaljon mindenki helyet, hogy neki kezdhessünk a szavazásnak. Készen áll mindenki? Kérem foglaljanak helyet, kedves kollégák. avez l'heure euh, S'il vous plaît. D'accord, merci. Chers collègues, nous allons euh, commencer. Kedves kollégák, akkor kezdjük el a szavazást. Az első az Albrecht jelentés, az egyén védelme személyes adatok feldolgozása során. Módosító indítványokat nem kaptunk, semmiféle ellenvetése nem volt senkinek, tehát a parlament és a tanács közötti megállapodás értelmében elfogadottnak tekintjük. Monsieur Albrecht, je... Albrecht úr nyilván szeretne szót kérni az ügyben. Thank you. Dear colleagues, just, just... Kedves kollégák, két mondatot engedjenek meg. Úgy gondolom, hogy a jelentés elfogadása, az adatvédelmi, Európa adatvédelmi szabályozás elfogadása hatalmas előrelépés